Veddi Vojkt urat. Következő bejelenteleni valóm. Az SND frakció, illetve az ECR a parlamenti bizottságokban, illetve delegációkban bizonyos képviselők kinevezését megváltoztatta. Erről egy listát találhatnak majd a mai ülés dokumentumai jegyzőkönyve között, hogy ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, akkor ezeket a cseréket